Köszönöm. Sehr geehrte Kolleginnen Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, kedves vendégek a galérián, Mint egy 60 évvel ezelőtt egy csendes forradalom kezdődött, ami a világunkat volt hivatott megváltoztatni. A második világháború romjain egy alapkő került letételre, ami teljesen egyedülálló volt az emberiség történetében. Az ellenségek kezet nyújtottak egymásnak, és barátságot kötöttek, és az éhínség sújtotta régió az egyik legnagyobb jólétet elérő egységes piacá vált a világon. A népek megszabadultak a diktátoroktól, és a demokráciát építették ki az államokban. Fejlett szociális modellt építettek ki, és egy olyan közös európai modellt társadalmi modellt alakítottak ki, ami megkönnyíti az együttélést. A demokrácia, a béke, a szabadság és a szolidaritás modellje egyedülálló módon összekapcsolódott. Az elért eredményekre büszkéknek kell lennünk, és ezt tudatosan meg kell védenünk, tudatában kell lenni annak, hogy hova jutottunk. Ne legyen többé háború, ezt fogadták meg nők és férfiak több mint 60 évvel ezelőtt, akik két súlyos világháborút megéltek. A véres harcmezők még, képe még nem homályosult el, a sebek nem fortak be, és ezek a férfiak és nők egy majdnem, hogy szürreális elképzelést alakította ki. Meg kívánták akadályozni a két világháború katasztrófájának visszatérését, és ezért egy csendes forradalmat javasoltak. Ne legyenek többé falak, hanem bontsuk le a minket elválasztó falakat, és ne legyünk ellenségei egymásnak, nyújtsunk kezet egymásnak, és ne ítéljük el örökre az tetteseket, hanem próbáljuk meg és adjuk meg a lehetőséget az integrálásra. Ne emeljünk határokat, hanem nyissuk meg azokat. Ítéljük el a protekcionizmust, és ehelyett a nemzetgazdaságokat fűzzük szorosabban egymáshoz. Egyedül nem lehet felépni, csak közösen. És ez volt ezeknek a férfiaknak és a nőknek a célja. Az Európai Szén és Acél Közösséggel Robert Schumann alapító atya 62 évvel ezelőtt nevezte így a közösséget, ezzel gyakorlatilag a szolidaritást teremtette meg. És ennek alapját képezte annak belátása, hogy ha Európa a legszorosabb értelemben fenn akar maradni, akkor együtt kell élnünk, és együttesen kell fellépnünk. Fontos, annak a belátá, fontos volt annak a belátása is, hogy a szomszédokat a külön érdekek ne válasszák szét. Egyedül gyengék vagyunk, együttesen erősek, lehetős, ö, erősek lehetünk. És ezáltal egy egyedülálló társadalmi modell alakult ki, amely évtizedeken keresztül békét, szabadságot, demokráciát, egyenlőséget, jólétet és szolidaritást teremtett. A, az emberiség történelmének legmélyebb pontjának tapasztalataiból táplálkozva vállalták az alapító atyák és anyák ezt, és erre nekünk is válaszolnunk kell. Együttesen kell ma ezt tiszteletben tartanunk akkor, amikor a gazdasági növekedés visszaesett, magas a munkanélküliség. És arra is büszkék kell legyünk, és arra kell támaszkodnunk, hogy az elmúlt évtizedek során milyen eredményeket értünk el. És ebből fakad annak felismerése, hogy mennyire fontos, hogy együttesen lépjünk fel. Az alapító atyák egy olyan Európát építettek fel, ami a romokból épült fel. És akkoriban az éhínség mindennapos volt. Olyan Európát építettek kell, amit a több évtizedes fogságban lévő, vagy terrorban, kínzásban részesültek számára azt tudták mondani, hogy bármennyire is szörnyű a történelem valami újat kell építenünk. Most azonban úgy tűnik, hogy a nemzetiségi tendenciákba történő visszacsúszás mindenféleképpen veszélyes. Miért választanak el minket, és löknek ki egymástól a centrifugális elők, ahelyett, hogy összehoznának minket. A elért eredmények, konkrétan az euró és a szabad mozgás most megkérdőjeleződik, és miért van ez? A, Európában a szabadság, a határok nélküli munkavállalási lehetőség és életvitel mindenki számára adott volt. Az Erasmus generáció számára teljesen egyértelmű és magától értetődő volt, hogy akadályok nélkül, útlevél ellenőrzés nélkül utazhatnak Európában. Ezt miért hagyjuk elveszni? Hölgyeim és uraim, nem húzódhatunk vissza a nemzeti határok mögé, a szolidár, szolidaritásra épülő kölcsönös fellépés és az EU külső határainak ellenőrzése az az, amit meg kell tennünk. És most az euróról is hadd szóljak. Ennek kellene egyesítenie Európa népeit, és most azonban egyrészt a nacionalista egoizmus szimbólumává vált, és szétválaszt minket. A nemzeti valutákhoz történő visszatérés fatális és drámai veszteségeket okozna és ahelyett, hogy globális szereplővé válnánk, és egy tartalékvalutával rendelkeznénk, szeretnénk visszatérni a az egyes nemzeti valuták világába? Itt ebben a házban gondolom mindenki számára világos, hogy a nemzetközi valuta versenyben nem indokolható és nem elfogadható visszatérés az egyes nemzeti valutákhoz. Ez ugyanis gazdaságilag sem indokolható, és a kis emberek fizetnék meg ennek az árát. Hölgyeim és uraim, csak együtt tudunk tovább lépni és előre haladni. A parlamentben itt már régóta követeljük a költségvetési fegyelmet. Ugyanakkor a parlament hosszabb ideje a növekedési paktumot is kívánja. A hogyha ez nem teljesül, akkor az egyes nemzetgazdaságok vesztesként fognak kijönni a nemzetközi versenyből. Már hosszabb ideje kiegyensúlyozott költségvetést követel az Európai Parlament. És személyesen meg vagyok győződve arról, hogy a kiegyensúlyozott költségvetések az igazságosság szempontjából is fontos. Nem tudom elfogadni, hogy az élet színvonalamat úgy finanszírozzák, vagy úgy finanszírozzuk, aminek majd az árát a jövőbeni generációk fizetik meg. Ez nem méltányos. És ezért van szükség a költségvetési fegyelemre. Ugyanakkor az Európai Parlament azt is mondja, hogy a megtakarítás mellett a növekedést ösztönző kezdeményezésekre is szükség van. A pénzügyi tranzakciós adó, mint új bevételi forrás többségi támogatást kapott, és az adó csalást, az adó elkerülést is meg kell akadályozni. A válságos időkben azok, akik csak saját országukat akarnak, saját nemzeti érdekeiket akarják előtérbe állítani, tévednek, és a szolidaritást szem előtt tévesztik március, május 31-én egy rendkívüli csúcsra kerül sor, ahol azt is ki kell mondanunk, hogy milyen eszközökkel, eszközöket fogunk rendelkezésre bocsátani. Éppen ezért az Európai Parlamentnek a Schumann napon egyértelműen vissza kell utasítani minden populista megnyilvánulást az EU költségvetéssel kapcsolatosan. Az EU költségvetés egy beruházási, befektetési költségvetés, ami a növekedést hivatott ösztönözni és munkahelyeket hivatott teremteni, hiszen ez alapozza meg a jövőnket. És senkinek nincs jobban szüksége a növekedési paktumra, mint az ifjú generációnak hiszen ők lesznek az elsődleges áldozatai a gazdasági pénzügyi válságnak. A 18-30 év közötti korosztály képviselőivel a múlt héten találkoztam Spanyolországban. Minden tudós mindegyik tudományos fokozattal rendelkezik, van amelyik hárommal is, és mindegyikük munkanélküli. És ebben a válság a ludas, aminek ők aránytalanul nagy árát fizetik meg. Madridban a fiatalok azt kérdezték tőlem, hogy igen, elfogadjuk, hogy 7 150 milliárd eurót fordítanak a gazdaságunk stabilizálására, ebből azonban mi csak egy milliót kaptunk. A 25 éven, év alattiak többsége munkanélküli. A továbbképzésbe, az oktatásba történő befektetés a legjobban hasznosuló pénz, és Schumann is erről beszélt, amikor a tett e szolidaritásáról szólt. És amennyiben a recesszió körülményei között sikerül megőrizni a munkahelyeket, vagy esetleg új munkahelyeket teremteni, szerintem ez a legjobb megnyilvánulása a szolidaritásnak, és ezt kell szem előtt tartanunk, ha meg akarjuk őrizni Európa jelentőségét átláthatóbb döntéshozatalra van szükség, egyértelmű politikai alternatívákat kell előtárni a választópolgárok elé, a nacionalizmust és az egoizmust meg kell akadályozni, a szegények és a gazdagok közötti, a kis és nagyok közötti különbségeket fel kell számolni. Hiszen itt a közösségünk közös értékekre épül, amelyek az identitásunkat meghatározzák. Európaiként a világ előtt is így kell megjelenünk. Egy évvel az arab tavaszt követően a partnereinknek is részese kell lenni az integrációs folyamatnak. És arra kell törekednünk, hogy a több Európa épüljön ki. A franciaországi és a görögországi választási eredmények rámutattak arra, hogy itt gyakorlatilag az európai belpolitika kérdőjeleződik meg. Itt az emberek nem értik, hogy egymástól függnek. Egy ország problémája másokat is veszélybe sodorhat. Éppen ezért csak közösen tudunk megoldást találni. Az Európai Unió a jelenlegi helyzetben a legeredményesebb politikai és társadalmi kísérlet az emberiség történelmében. És ez fakad az 1950-es Schumann tervből, illetve a 1958-as romai szerződésből. 27 tagállam 500 lakossággal egy teljesen lélegzett elállító kísérlet. Portugália, Spanyolország, Görögország lerázta a diktátorok igáját. És épp most búcsúztunk egy kollégától, aki aktívan részt vett ebben a folyamatban. Két évtizede omlott le a berlini fal a Szovjetunió felomlott, és ezzel megnyílt Európa egységesítése előtt az út. És a vasfüggöny végét jelentette Európa ennek ezt követő bővülése. A biztonság, a stabilitás erősödött. Sokan azt várták a csatlakozástól az új tagállamokban, hogy az élet merőben gyökeresen megváltozik. És az új tagállamok számunkra is lehetővé tették, hogy jobbak legyünk. Saját politikai és történelmi tapasztalataikkal gazdagították az Európai Uniót, és gazdagították az európai perspektívát. Az eh, Európa napon eh, ennek a eh, hozzájárulásnak adozom. A lengyel kollégáknak, Buzek úrnak, és büszke vagyok, hogy őt követhetem az elnöki pozícióban. És az, ez is rámutat arra, hogy egy közös sen erőssé válató Európáról beszélünk közös értékekről beszélünk, a demokráciáról, szabadságról, szolidaritásról, emberi jogokról. És senki nem feledheti el, hogy az elnyomással szembeni harc teremtette mindezt meg. A vasfüggöny, a dél-európai diktatúrák nem csak megbuktak, itt győztesen küzdöttek az aktivisták min, egy olyan bűnös rendszerrel szemben, ami rányomta a bélyegét Kelet-Közép-Európára. Olyan kollégák ülnek közöttünk, akik ennek aktív részesei voltak, és ezért komoly hálával adózunk nekük most május 9-én. És végezetül az arab tavasz, a diktatúrákkal szembeni lázadás megdöbbentően emlékeztetett a kelet-európai mozgalmakra. Az európai forradalmárok példáját követték. 60 évvel ezelőtt egy csendes forradalom kezdődött, ami alapvetően megváltoztatta a világunkat. Európa megmutatta, hogy ez lehetséges. A demokrácia, az igazságosság, a szabadság, a szolidaritás összekapcsol minket. Az igazságosság, a szolidaritás, a szabadság összekapcsolása és a határok jogokon túlnyúló érvényesülése olyan modellt teremtett, amiben a az igazságszolgáltatás független, az egészségügy és az ingyenes oktatás mindenki számára elérhető. Egy olyan modell, amelyben a parlamenti demokrácia és a demokratikus részvétel érvényesül, és ezek megkérdőjelezhetetlen alapvető állampolgári jogok és amelyek minél magasabb színvonalú szociális és környezeti standardok elérésére in, irányult. Egy olyan világot sikerült megteremteni, amiben szóba sem kerül a gyermekmunka, és aminek középpontjában az ember áll. Ez az a társadalom, amiben én eh, élni akarok, és gondolom önök is. A, azt kívánom, hogy a gyermekeim és az ő gyermekei is egy ilyen világban eh, élhessenek. Eh, ugyanakkor erre nincsen egy örök garancia. Olyan Európára van szükségünk, amely a szociális és gazdasági modellt képes megvédeni ne vegyünk mindent magától értetődőnek. Ezekért az értékekért minden nap meg kell küzdenünk, és ma az Európa napon emlékeznünk kell arra, hogy honnan indulunk és mit értünk el. Nem azért, hogy most itt magunkat fényezzük, hanem hogy megvédjük az elért eredményeket, és ezek az eredmények egy jó alapot képeznek egy demokratikus, igazságosabb, szabadabb és stabilabb jövő számára, a gyermekeink számára. Köszönöm szépen! Vielen Dank. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm külön azoknak, akik megtapsoltak. És akkor most a néppárt nevében József Dól. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, ma Európát ünnepeljük. A május 9-i dátum nagyon fontos, főként, hogyha megemlékezünk az európai konstrukcióról, gazdasági, illetve politikai szempontból egyaránt. Nagyon gyakran elfeledkezünk azokról az előrelépésekről, amelyeket országaink a Schumani, illetve római nyilatkozat óta megtettek. A jelenlegi válság ellenére még mindig a béke és a megbékélés térségéről beszélhetünk. Európaiak nagyon nagy árat kell fizessünk, hogyha nem értjük meg, hogy vannak különbségek közöttünk és szomszédaink között, ugyanakkor viszont a toleranciára és a párbeszédre van szükség, annak kell uralkodni az individualizmus fölött. A populizmus, illetve az azzal való megküzdés, legyen az baloldali vagy jobboldali, ezeknek nincs helye Európában. A hagyományos politikai pártoknak meg kell érteniük, hogy semmit nem nyernek, viszont elveszítenek mindent, hogyha a szélsőségeket nem veszik komolyan. A könnyű megoldások demagógiát jelentenek. Illúziókat tartanak fenn, ezek azonban nagyon hamar semmivé foszlanak. Hogyan lehetne a demokratikus deficitet csökkenteni Európában? Nagyon nehéz időszakot élünk meg, és a jövőre vonatkozó döntések meghatározóak lesznek a gazdaságunk stabilitása szempontjából, illetve országaink szociális kohéziója szempontjából. Az adósságválság a valutánk elleni támadás a piacokon az elmúlt időkben. Megértették velünk, hogy milyen értékes ez a közös európai valuta. Az Európai Parlament a költségvetési csomaggal, a six-pack-kel, illetve egyéb módszerekkel, intézkedésekkel megadta Európának a lehetőséget, hogy ezeket a tendenciákat korrigálja. Erőfeszítésekre van szükség, amelyekről nem szabad lemondanunk. Ami azonban engem leginkább aggaszt a jelenlegi politikai vitában, a növekedés megerősítéséről szóló vitában, az az, hogy Európában nincsenek olyanok, akik a növekedést támogassák, illetve a jó gazdálkodást. Ez a két dolog, ez ugyanannak a pénzérmének a két oldalát jelenti. Növekedésre van szükség, illetve a deficit a az adóság csökkentésére. Ez a kettő kéz a kézben kell járjon, és csak akkor oldható meg az adóság csökkentése, hogyha erősödik a növekedés. Ezek egymás nélkül nem működnek, ugyanakkor viszont nincsen már lehetőségünk arra, hogy további kiadásokkal éljünk azok az országok, amelyek a legtöbbet költik, nem akarják csökkenteni adósságukat. Azok az országok viszont, amelyek jól gazdálkodnak, nem hajlandóak a szolidaritás jelét mutatni. A bizalom segítségével lesz befektetés és növekedés is. Növekedésről beszélek, de nem egy mesterséges növekedésről, hanem ez egy olyan eszköz, amely hozzájárul gazdaságaink versenyképességének helyreállításához a globalizáció világában. Európának akkor van ígéretes jövője, hogyha összefogunk, és a már elfogadott döntéseket végre is hajtjuk. Jól tudjuk, hogy mire van szükség. A kutatásfejlesztésbe való befektetése, az egységes belső piac megvalósítása, annak érdekében, hogy versenyezhessünk a 21. század gazdaságaival, a KKV-knek nyújtott támogatások. Így módon az államháztartás helyreállításával, illetve a növekedéssel munkahelyet teremtünk a jövő számára. Schumann egy új utat nyitott meg az európaiak számára, és ma jobban, mint valaha. Egységesnek kell lennünk, szolidárisnak, felelősnek egymás iránt, így módon pedig a költségvetési konvergencia, amely folyamatban van, megvalósulhat. De egy adópolitikai, illetve szolidaritási konvergenciára is szükség van. Ezt csak közösen valósíthatjuk meg, hogyha készen állunk arra, hogy a tartós fejlődés érdekében helyreállítsuk államháztartásainkat. Robert Schumann a béke tervét, projektjét vetette fel, ami sikeres volt. De el kell mondanom, hogy a szolidaritás, a felelősségvállalás, a lelkesedés, a meggyőződés hozzájárulhat a növekedés és teremtés jövőjéhez. Köszönöm szépen, és most a szocialisták és demokraták frakciója nevében 6 percben Svoboda úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Említette a változásokat, a kihívásokat Európa előtt. Ugyanakkor csalódásról is szólni kell. A görögországi választási eredmények szám, számukra ilyen csalódást ott ö, okoztak, és ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy mennyire reménytelenek az emberek, és mennyire elítélik az igazságtalanságot. A reformoknak reményt is kellett volna szülnie. Vannak azonban remények. A francia kormány a szociális igazságot megtestesítő és az európai értékeket megtestesítő szemét választott elnökül, és ezúttal gratulálok François Hollandnak. Und wie kein Sozialdemokrat. A pénzügyi válság idejében Holland egyedül képes arra, hogy kivezesse Franciaországot, illetve Európát a válságból, és ezért mindent meg kell tennünk. És eh, ahhoz, hogy most eh, mindenki pontosan értsen, Németországban például, Európában nem csak németül, hanem franciául és szociáldemokratául eh, kell beszélni. Kedves kollégák, az Európai Nap két világháború által szétzilált Európa egyesítésének ünnepéről szól, arról, hogy hogyan indult a béke projekt, hogyan teremtődött meg a béke Európában. A válságra tekintettel azonban a szociális békét is meg kell védenünk és meg kell erősítenünk. És a gyenge szociálpolitika fenyegeti mindezt, és ez eredményez nyugtalanságot és tiltakozásokat, szélsőséges megnyilvánulásokat. És annak érdekében, hogy Európa egységes maradjon, azt feltételezi, hogy ne legyen háború, ne legyen semmilyen értelemben háború, sem a szociális partnerek között, sem a gazdasági szereplők között, és vissza kell állítani az egységes Európát. Hogyha nem, nem, nem mi nem ellenezzük a költségvetés konszolidációját, de a megtakarítások ellenhatással is járnak, akadályozzák a beruházást. Az elmúlt években az állami beruházások drámaian visszaestek. Az állam és kormányfők és a bizottság változatlanul, ha megtakarítások és megszorítások mellett száll sikra, ahelyett, hogy a növekedést elle, ösztönözni, akkor ez a folyamat igen veszélyes lehet arra van szükség, hogy a közberuházások, az állami beruházások bővüljenek. Valós növekedésre van szükség, foglalkoztatásra, mégpedig megfelelő költségvetési fegyelem alapján. Nincsen egy, szükségünk egy olyan arany szabályra, ami ellentétes a növekedéssel amikor a gazdasági növekedésről vagy a foglalkoztatásról beszélünk. A fiatalok számára munkahelyek teremtése. Ezt is említette az elnök úr. Hogyan tudjuk lelkesíteni a fiatalokat Európa mellett, ha ezt nem valósítjuk meg. Éppen ezért a szociáldemokrata frakció szeretné garantálni a képzés és továbbképzés lehetőségét a fiatalok számára, és munkahelyet kell számukra teremteni, csak akkor tudjuk lelkesíteni őket Európa mellett. A szociális Európa azonban fontos, hogy mindenki számára lehetőséget adjon a részvételre. És itt Különösen vonatkozik ez azokra, akik ugyan Európában születtek, de még mindig idegenként élnek közöttünk. Minden állampolgár számára a mindennapi életben biztosítani kell, hogy részesei legyenek a döntéseknek. a kizárás, a kirekesztés helyett éppen ezért a szociális integrálásra van szükség. Görögországban az eredmények azt mondatják velünk, hogy Európában mindenki itthon van, és mindenkinek itthon kell éreznie magát. Kedves kollégák, ma fiatalokat hívtunk meg az ülésünkre, ahol Európa jövőjéről van szó. Azt hiszem, hogy itt a válság elől, ennek felelőssége elől nem zárkózhatunk el, és éppen ezért vállalnunk kell ezt, és együttesen kell abból kilábalni. Együttesen tudjuk csak demonstrálni azt, hogy vissza tudjuk állítani az európai értékeket. Meg kell védenünk Európát, erősítenünk kell Európát, és gondolom, hogy ebben sokan osztoznak. Erről szólt pozitívan az elnök úr is, hiszen Európa miénk, és mindenki számára kell, hogy érvényesüljön. Köszönöm szépen Svoboda úrnak. Most a liberálisok és demokraták frakciója nevében Ferhofstadt úr. kolleg. Elnök úr, kedves kollégák, engedjék meg, hogy Svoboda úrhoz hasonlóan eh, én is szóljak pár szót eh, François Hollande szavaival élve, aki azt mondta, hogy most kell a változás illetve a változás. Valóban változásra van szükség Európában. És kiváló alkalom ez május 9-én, hogy erről beszéljünk. Meg kell ismernünk, hogy mennyire komoly a helyzet. Szép mindaz, ami a múltban történt, azonban fel kell ismernünk, hogy mennyire veszélyes helyzetbe került Európa, marginalizálódik, lassul az európai gazdaság, ahelyett, hogy megerősítenénk helyzetünket, egyre inkább kezdenek bennünket utolérni versenytársaink a fejlődő, feltörekvő országok. Nem sokára 10 milliárd földlakó lesz, miközben Európa egyre fogy, és az átlag életkor egyre nő, tehát az európai lakosság egyre idősödik. Kedves kollégák, azzal szemben, amit sokan mondanak, ez a válság, amelyet ma megélünk, nem egy világválság. Nem egy világgazdasági vagy pénzügyi válság. Nem. Ez egy igazi európai válság, amely az európai államok válsága. Már pár éve, és ezt május 9-én ki kell mondani, Európának nincsenek ambíciói, nincsenek, eh, nincs igazi jövőképe, nem tudja, hogy merre tovább eh, és hogyan tovább. Már pedig eh, hosszú távú elképzelésekre van szükség. Ahelyett, hogy egymást hátba veregetjük és gratulálunk egymásnak, az eddig elért eredményekhez azt kell felismernünk, hogy a válságból úgy tudunk kilábalni, hogyha apró, kis lépésenként eh, járunk el, illetve pont, hogy ez a megközelítés nem működik, hanem egy, egy, egy igazi, eh, fel kell vennünk a hétmérföldi csizmákat, és egy nagyot ugrani bátran egy föderális berendezkedésű Európát eh, kell elképzelnünk. Félünk a föderális szótól, olyan, mintha ez szitok szó lenne, pedig ez az egyetlen megoldás, amely kivezet bennünket ebből a válságból, hiszen ez garantálhatja a gazdasági kormányzást, ez adhatja meg a demokratikus ellenőrzést, amely sajnos egyelőre nincs meg. Egy európai költségvetés, európai költségvetési min, pénzügyminiszter. Miért is ne? Egyszer akár egy szép napon, még akár egy európai hadsereg is felállhat. Az európai föderális megoldás az egyetlen lehetséges kiút, ez az egyetlen válasz a globalizációra, ez az egyetlen eh, módszer arra, hogy Európa a világ színpadon politikailag és gazdaságilag is meghatározó szereplő maradjon, az európai szociális modell eh, fenntartásának is ez az egyetlen útja és módja. Elnök úr, kollégák, május 9-én ünnepeljük, itt az ideje, hogy eh, búcsút vessünk az illúzióinknak, miszerint csak a megszorítások segíthetnek. Vannak azonban olyanok is, akik azt gondolják, hogy a növekedés újra visszatérhet, anélkül, hogy a tagállamok államháztartását rendbe raknánk. Az elmúlt években eh, sokszor egymás nyakának estünk, nem kell a szolidaritás és a megszorítás között választanunk, mind a kettőre szükség van, növekedésre is, megszorításra, szigorra és szolidaritásra is. Folytatom angolul. A fiskális, kompakt fiskális szerződést nem kell megváltoztatni, hanem ki kell egészíteni a növekedéssel. És az Európai Beruházási Bank tőkéjét igenis, alaptőkét igenis növelni kell. Rendelkezésre álló európai alapokat mind-mind be kell vetni, és végezetül a projektkötvényekről hány hónapja beszélünk már végre, mikor jönnek már ezek el. A fontos, hogy a kötvényesek a kötvényalapot felhasználjuk arra, hogy újra beindítsuk az európai növekedést. Ezért zárásképpen, elnök úr, kollégák, május 9-én egyértelmű a helyzet, hogyha mi az Európai Unióként szeretnénk túlélni ezt a válságot, akkor federalizmusra van szükségünk, európai federalizmusra, ettől nem kell félnünk, ez a kontinens jövője, és ez most kezdődik május 9-én. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ferhofstadt úr. A zöldek frakciója nevében Konbendit úr. Monsieur le Président, chers collègues. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! G, köszönöm. Igen, lehetséges, hogy ebbe az irányba haladjunk tovább, ugyanis valóban azt gondolom, hogy ha már a május 9-éről beszélünk Európáról, vívmányainkról, akkor miért ne beszélhetnénk arról, hogy mit kellene elérnünk annak érdekében, hogy a jövő is az európai polgároké legyen. Szerintem ezt nem vehetjük félváról, hogy mi történik, mi zajlik ma itt Európában a legutóbbi választások óta mi történt. Ugyanis, ha van egy demokratikus deficit Európában, azzal meg kell küzdenünk. Ha föderális Európát akarunk, hogyha ez az Európa, demokratikus Európa kell legyen, akkor választ kell adnunk a polgárok aggájaira. Hogyha megnézzük például a görög választásokat, illetve a központi bank legutóbbi megoldására, ha azt mondjuk, hogy nincs alternatív, akkor a központi banknak azt mondom, hogy azért vigyázzunk hátrább az agarakkal, ne felejtsük el az európai történelmet, a német történelmet, a Versailles szerződést. Amikor azt mondják a népnek, hogy nincs megoldás, akkor a nép talál magának megoldást és ezek időnként borzalmas megoldások, úgyhogy felelősek vagyunk. Ne felejtsük el a történelmet. Ha valaki azt mondja, hogy a demokráciában nincsen alternatív, akkor téved. Téved, mert a demokrácia mindig arra törekszik, hogy alternatívát találjon, egyéb esetben semmi értelme nincsen politizálnunk. Valami nagyon egyszerűt is hagy mondjak, hogyha azt akarjuk, illetve hogyha nem akarjuk, hogy Görögország két, három, négy, öt választást tartson, mielőtt idejön, hogy sajnáljuk Európa, ez van, akkor igenis arra kell törekednünk, hogy ezt a memorandumot megnyissuk, hogy ezt a vitát megnyissuk, kezdeményezzük, és javasoljunk valamit a görög népnek. Egyéb esetben pontosan ugyanez az eredmény fog születni, a következő választásokon is. És az, hogy megnyitjuk a memorandumot, az nem azt jelenti, hogy ne legyenek strukturális reformok. Alapvető fontosságú, hogy a görög nép a reformok útján megmaradjon, hogy ne fulladjon meg, hogy ne éhezzen azok miatt, a politikák miatt, amelyeket rákényszerítenek. Hogyha mi nem tudjuk megadni ezt a választ, akkor ők fogják megadni a választ, egy ultranacionalista, ultrareakciós választ. Másodszorban pedig a francia nép is nyilatkozott az urnáknál. Tudják, hogy én támogattam a győztest, de amit nem értettem, és nem is értek az összes többi európai részéről, hogy hogyan lehet azt mondani a francia népnek, amely egy nagyon feszült választáson szavazott, hogy François Hollande vagy Sárközi hiába győzött, ugyanis ugyanazt kell tenniük, hát akkor mi értelme volt a győzelemnek? Most a francia nép többséggel, nem nagy többséggel, de többséggel szavazott. És azt mondja, hogy változásra van szükség. Egész Európának fel kell tenni a kérdést, hogy Min kell változtatni, hogyan változtassunk? Illetve Monti úr, figyeljen most ide, mert Olaszországban is változtatni kell dolgokon, és Rahoy úr Spanyolországban is pontosan tudja, hogy változtatni kell a dolgokon. Tehát egyértelmű, hogy most nem arra van szükség, hogy ugyanazt ismételgessük vég nélkül, hogy stabilitás, meg növekedés, stb., hanem reményt adjunk az európai népnek, és ez a remény, ez nem csupán a nemzeti költségvetésekből fog származni, hanem nekünk, európaiaknak kezünkbe kell vennünk ezt a reményt. És ez mit jelent? Európai költségvetés, saját forrásokat. Gínek igaza van, de Mindehez arra van szükség, hogy erősítsük meg az Európai Befektetési Bankot, amely kiinduló pont lehet egy Green New Dealhez. Valódi, zöld, környezetbarát ösztönzőkre van szükség, hogy munkahelyeket teremtsünk, és ha ezt megtesszük az Európai Befektetési Bank hiteleivel, akkor újraindítjuk, újra fellendítjük az európai gazdaságot. Ha folyamatosan azt mondjuk, hogy hát nem, hát majd meglátják, jól fog menni minden, akkor a neoliberális gazdaság vakvágányra vezet mindannyiunkat, hogyha nem változtatjuk meg ezt a ritmust, mindannyian ugyanott leszünk majd, ugyanolyan helyzetben. Végezetül pedig hadd mondjam el, hogy van egy veszély a gazdaság számára, de van egy másik veszély is. Ez pedig a demokrácia veszélyeztetése. Ha a nép már nem gondolja, hogy képesek vagyunk az életünket irányítani, megvalósítani a szükséges változásokat, a történelem már bizonyította, hogy a nép nem fog várni. Lesz egy forradalom, ami borzalomhoz vezet. Demokratikus felelősségünk van. Bizonyítanunk kell, hogy jelen pillanatban van egy lehetőség arra, hogy helyreállítsuk az európai gazdaságot, hogy európai költségvetés szülessen, hogy Európa legyen a központban, megvalósuljon az a szükséges átalakulás, amelyel azt mondhatjuk az európaiaknak, hogy 60 éve igazunk volt, amikor létrehoztuk az európai projektet helyreállítjuk ezt az európai konstrukciót. Egyéb esetben a jövő nem az európai népé lesz, hanem az, EU, az európai bankoké. Köszönöm szépen. Az európai konzervatívok nevében Kellenen kolléga kap szót. Thank you, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Nagybecsült kollégák, Schumann, Monnet és Spinelli mind olyan Európában éltek, amely nagyon különböző mai Európától. A bizalmat egy, egy olyan Európában, amelyet megrengetett két világháború, a globális kihívást a berlini fal szimbolizálta. Az ő megoldásuk az egyre szorosabb Európa volt, a közösségi agrárpolitika, az európai szociális modell. Ezen politikákkal sikerült részben elérni a célokat, a keleti bővítés elhozta a szabadságot a korábban a vasfüggöny mögött élők számára is. A Schumann nyilatkozat óta eltett 62 évben nagyon sok minden változott, és sajnos sok téren az Európai Unió nem változott. A 25. századi megoldások a 21. században a probléma részévé váltak. Az Európai Unió nem csak irreleváns válik a világban, hanem sok európai polgár fejében, gondolataiban is. Erre egy egyszerű magyarázat van. Az emberek nem bíznak az EU-ban, mert az EU nem bízik az emberekben. A demokrácia a történelem legszebb, legjobb görög export cikke, ezt veszélyezteti most ez a válság. A végnéküli nélküli jogszabályok, a trojka döntései elvették a hatalmat a néptől, aki most már nem döntheti el, hogy mi hogyan alakuljon a sorsa. Nem lehet egyértelművé venni az emberek támogatását, hiszen nagyon csúnya vége lehet a kommunisták és a neonácik, akik uh, aknákkal akarják végrökni a görög határt. Sajnálatos módon most már az görög parlamentbe is bejutottak. Löpen asszony a szavazatok egyötödét kapta meg az első fordulóban. És hogyan reagált az Európai Bizottság a francia választások elsőkének eredményére. Több Európára van szükség, mondta a szóvívő. Semmi sem bizonyítja jobban, hogy mi a baj Európával, mint ez a reakció. Az Európai Bizottság Schumann napi nyilatkozata is ezt mutatja. Gyakran jók a szendékaink, mégis tovább rontunk a problémán, gazdasági, személyi szabadságot korlátozzuk. Régen elnök az egyik legjesztőbb mondat, amit valamit, amit hallhat az ember, hogy régen szavait kicsit átalakítsam, én az EU-t képviselem, és azért vagyok itt, hogy segítsek önöknek. Az Európai Unió sajnálatos módon egy nagy kormányá nőtte ki magát, itt az ideje, hogy visszanyessük ezt az Európai Uniót. A vasárnapi eh, választások eh, a növekedés melletti politikusok sikerét hozták a megszorítások, megszorítás pártiakkal szemben. Ez persze nonsens. Mindenki növekedést akar, a kérdés csak az, hogy hogyan érhetjük el ezt a célt. Ehhez azonban az kell, hogy minél több szolgáltatás terméket jövedelmező módon adjunk el. Az, hogy újabb pénzeket veszünk fel hitelként, és ezzel próbáljuk mesterségesen szítani a keresletet, ez nem fenntartható, ez botor gazdaságpolitika, és sok tagállamot csak közelebb sodor ehm, a, a tönkszélére sodorhat. A nemzeti demokráciára, a megfelelő vállalkozó barát gazdaságra van szükség. Szerintünk a szabad kereskedelem a legjobb módja ennek, ez termékeinket, sértékeinket is exportálhatja a világ minden sarkába. Az Európai Unió költségvetése kisebb kell, hogy legyen célzottabb, új prioritásokra van szükség a 21. századhoz. Igazodva, gondolok itt a kutatásra. Úgy véljük, hogy a korona ékszerek között is a legszebb kellene, hogy legyen az Európai Unió belső piaca. A franciák és a hollandok elutasították az európai alkotmányt. Ezt követően Tony Blair azt mondta itt, ebben a házban, hogy az emberek hallatják a hangjukat, halljuk-e, hogy mit mondanak, halljuk-e a trombiták hangját. Nos, hangosabbak a trombiták, mint 2005-ben voltak, azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy hallgattunk-e az emberek üzenetére, meghalljuk-e az emberek a népszavát, hiszen újabb és újabb jogszabályokat fogadunk el, lehet tíz éves gazdasági tervünk, vagy csökkenthetjük a bürokráciát, és megkönnyíthetjük a vállalkozók életét. Gondolhatjuk azt, hogy mi mindent jobban tudunk, vagy rábízhatjuk az emberekre a döntést. Montrázhatjuk tovább, hogy egyre szorosabb Európai Uniót építünk, vagy valóban egy hatékonyabb, kisebb Európai Uniót építünk. Ideje, hogy szembenézzünk a valósággal, a kis brüsszeli kormány az, ami kívánatos, fogy az időnk, ha nem változtatunk az úton, akkor az világ tovább változik, Európa pedig egyre jobban lemarad a nemzetközi versenyben, és csak magunkat hibáztathatjuk, ha így alakul. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen Kellenen úrnak, Farázs kollega másfél, két és fél percben. Európa nap, Schumann napot ünnepeljük, bár igen csendben ünneplünk, Schulz úr e, megint az e, e, angol nyelv ellenességéről tett tanulbizonyságot, de hát ez igen gyakori, az angolokkal elkészte, ez egyre gyakrabban előfordul. Azt hiszem, hogy nem május 9-ét kellene ünnepelnünk, hanem május 8-át az Európai Győzelem napját, amikor legutóbb a németek megpróbálták tönkretenni a kontinenst, akkor a kontinens legalább eh, eh, fele a sarkárát. Május 9-én azt ünnepeljük, hogy eh, újra valaki Európában a demokráciára, létére, életére tör. Jean Monnet céljai jók voltak, azt gondolta, hogy ha a nemzetállamokat eltöröljük, akkor nem lehet újra háború akkor persze ő nem tudhatta, nem láthatta, hogy ez az elmélet eh, hogyan alakulna Jugoszláviában. De akár csak a kommunizmus esetében félrement a terv, és az Európai Unió titanikja most már valóban jéghegynek ütközött. Egy olyan unióról beszélünk, amely gazdasági csődben van, tömeges munkanélküliség, alacsony gazdasági növekedés jellemzi. Egy olyan Európai Unió, amely gazdasági eh, börtön teremtett az euróval. Óriási a veszélye ennek ezen a kontinensen, a kilátások rosszak, felkelések, forradalmak jöhetnek egyes országokban, amelyeket teljes elkeseredésbe, elkeseredettségbe sodornak. Van azonban mégis jó hír is, van lehetőség. Van fény az algút végén. Egy demokratikus forradalom kezdődött tavaly Finnországban, ahol az igazi finnek a szavazatok 30%-át kapták meg. Új politikai mozgalmak indulnak jobb és bal oldalon, és egyre jobban szerepelnek választások során. Görögországban azt láttuk vasárnap, amit láttunk, az a az 1932-es német választásokra emlékeztet, tett, a közép összeomlott, a szélső jobb, szélső bal pedig e, e, túlnyerte magát. A, e, nemzeti szocializmus újraélethet Európában, éppen ezért az eurózónát fel kell oszlatnunk, ezeket a mediterrán országokat újra szabaddá kell tenni. Én szeretnék egy Európát, amely kereskedelmen, együttműködésen alapul, amikor körbeüljük az asztalt és megegyezünk olyan szabályokon, amelynek van értelme, például a környezetvédelem terén, ezt megtehetjük, de nem tehetjük ezt meg, hogyha a, a zászló mögött kell felsor, felsorakoznunk. Erre én nem esküdtem fel, és az európaiak többsége sem tett így. Köszönöm szépen, Ferenc kollega. Leijarik eh, kolléga két percben. Köszönöm. Tisztelt elnök úr! Az Európai Parlament elnökére szeretnék reagálni, illetve megköszönni, hogy megemlékezett Miguel Kortás elhunyt kollégánkról, ugyanis nagyon szépen szólt róla, nagyon szépen szólt Európáról is, de úgy tűnik, hogy ez nagyon eltérő attól, ami a valódi Európa. Hogyha ellustulunk, akkor nagyon súlyos következményekkel kell szembenéznünk az európai nép számára. Ugyanis a gazdagságot, a vagyont egy kisebbség halmozza fel, amely a továbbiakban is privatizál, le kell ebből vonnunk a következtetéseket. Figyelembe kell venni, hogy mi történt az elmúlt napokban. a román parlament elutasította a megszorító intézkedéseket. Franciaországban François Hollande nyerte meg a választásokat. Németországban, Olaszországban, Görögországban a megszorító intézkedéseket támogató pártokat elutasítják. Új utat kell tehát keresni, keresni Görögországban a baloldallal, amely elhagyta a trojka diktátumát nem fogadhatjuk el a továbbiakban Sárközi vagy Merkel megszorító intézkedéseit. Ez nem vág egybe a szerződés szavával. Másik utat kell keresni, egy új paktumot kell, egy olyan fejlesztési paktumot kell létrehozni, amely az embert helyezi középpontjába egy új európai növekedést kell teremtenünk, amely a fejlődésre összpontosít, javítani kell a vásárlóerőt, javítani kell a munkahelyeket, a közszolgáltatásokat, egy környezetbarát változásra van szükség a kontinensünkön. Egy nagyon eltérő jövőkép van tehát előttünk. Az Európai Beruházási Banknak több személyzetre van szüksége. A strukturális alapokat át kell orientálni harmonizált tőkeadóra van szükség. Ezek mind-mind kiinduló pontok lehetnének egy humán fejlődési terv érdekében. És az Európai Központi Bank pedig az államokat támogassa, ne pedig a bankokat. Egy európai szintű minimál bérre van szükség. Ki kell írtani a szegénységet, illetve moratóriumot kell az múltban felhalmozott adósságokra kivetni, és ezeket a kölcsönöket pedig egy, közvetlenül a tagállamoknak biztosítsák. Tájékoztassanak arról, hogy mi történt ezzel az 1 milliárd euróval, amelyet az Európai Központi Bank a magánbankoknak biztosított. Én azt kérem, hogy az Európai Parlament hozzon létre egy nagy európai fórumot az összes nemzeti parlamenttel, illetve szociális partnerrel, civil társadalommal annak érdekében, hogy az Európai Uniót új alapokra helyezzük. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most eh, Szuza Wagner kolléga egy percben kapszol. Kedves kollégák, egy nagy vitát folytatunk most le, amely a növekedésből illetve a megszorító intézkedésekből indul ki. Úgy tűnhet, hogy a növekedés elképzelése az elmúlt napok találmánya, és ez a valóságtól nagyon távol áll. Ugyanis az Európa 1997 óta rendelkezik stabilitási és növekedési paktummal. Ezért tehát az európai intézmények által folytatott politikák, mint például a kohézió, regionális politika, ezek mind-mind a növekedést szolgálják, és arra törekszenek, hogy a polgárok fejlődését szolgálják. Ezért tehát az Európai Parlament képviselők fordulok, ugyanis semmilyen komplexusunk nem lehet, hogyha ezt a vitát le akarjuk folytatni, hiszen emelt fővel léphetünk be ebbe a vitába. Ez a kisebbségi véleményem a független képviselők körében, illetve nevében köszönöm. Köszönöm szépen Szuza Wagner úrnak és a galériáról elhangzott taps a képviselőknek szól. És akkor most ezt